közzétesszük az elejérők nevével együttesen. A Költségvetési Szakbizottság helyes helyesbítést eszközölt egy 2010-ben elfogadott szöveggel kapcsolatosan. A 216-os cikk negyedik bekezdés értelmében ez a helyesbítés elfogadatnak tekintendő, hogyha 24 órán belül egy frakció vagy, egy, vagy 40 képviselő nem, ki, nem beszél, hogy ezt bocsássuk szavazásra. Ez a Seanson direktben is megtalálható, ezen ülési jegyzőkönyvében közöljük ennek a szövegnek a címét. Szerdán a tanács elnökségével együtt öt jogi aktust a szokásos rendes